Ora l'ordine del giorno reca la discussione con... A napirenden következik a közös vita az Európai Unió és Indonézia között Zsádó úr ajánlása alapján az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fa termékek Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás témában és a bizottságnak a nyilatkozata az önkéntes megalapodásról a szabályozások alkalmazása és a ö, fa keres, és fa termékek kereskedelméről, amelyek az Európai Unióba kerülnek importálásra. Négy percet adok Zsadó úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó estét kívánok, biztos úr, kedves kollégák, és köszönöm, hogy itt vannak e késői órában, hogy vitát folytassunk-e fontos témáról. Szeretném először is elmondani, hogy mennyire elégedett vagyok azzal az eljárással, ami e végül egy egységes szavazáshoz eredményezett a Kereskedelmi Bizottságban. Köszönetemet szeretném kifejezni az árnyék jelentéstevőknek, Kostinger asszonynak, Berder asszonynak, Monsieur Martinnak, Zádin Murphy úrnak az együttműködésért. Továbbá emlékeztés szeretnék arra, hogy egyhangú szavazásra jutott jutottunk ebben a kérdésben, mert a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban úgy tekintjük, hogy ez egy rendkívül fontos kérdés, és az volt a szándékunk, hogy egyértelmű jelzést adjunk a bizottságnak és a tanácsnak arról, hogy mennyire komolyan veszük ezt a munkát, és milyen ambícióink vannak, ami a fa kereskedelmének és a fa termékeknek a kereskedelmét keretbe szeretnénk foglalni, és hogy mennyire fontosnak tartjuk az, ezt a megállapodást, amelyben Indonéziával és korábban már néhány afrikai országgal is kötöttünk hasonlót. Ez számomra alkalom arra is, hogy köszönetet mondjak az indonéz hatóságoknak, a nagykövetségnek és valamennyi szereplőnek, akik lehetővé tették, hogy megfelelően dolgozzunk. Úgy tekintettük, hogy ez egy komoly kérdés, komoly dolog, ezért szerettünk volna minél több szereplővel találkozni, európai, indonéziai részre legyaránt, oly módon, hogy a lehető legjobb ajánlást tudjuk tenni, és eh, hogy elérjük azt, hogy az a megállapodás, amit szeretnénk létrehozni, a lehető legjobb legyen, és mi, hogy főként, hogy ez garantálja, hogy a fa és a fa termékek, amiket az Európai Unióba importálunk, megfelelnek bizonyos tartósági kritériumoknak. Ez az önkéntes partnerségi megállapodás Indonéziával különösen fontos, mert az indonéz erdő egyben óriási erdő, ugyanakkor a három nagy erdőnek a, világon az egyike, és ez egy nagyon fontos kérdés a klíma szempontjából, nagyon fontos a biodiversitás kérdéséből, és nagyon fontos az érintett lakosságok tekintetében is azon lakosságok, amelyek az erdőben vagy az erdőből élnek. Ez azért is fontos, mert tudjuk, hogy mennyire fontos a fakereskedelem Indonéziában, ami Ázsiaba irányul, de Éppen ezért fontos, hogy azok a licencek, amelyek majd megadásra kerülnek, azok megfelelő kritériumokra épüljenek minden indonéz export esetében, és hivatkozási alap lehessen a fakereskedelem területén. Természetesen azt követően, hogy a parlament, ha ezt hozza, majd a szavazás hozzájárlását adja, akkor természetesen a bizottságnak el kell döntenie a felmérés értékelése alapján, hogy a ö, ö, fá, ö, származásra vonatkozó vizsgálatok megfelelőek-e, illetve a kritériumok elfogadhatóak-e. Tudjuk, hogy az erőfeszítések ellenére, amit az indonész kormány folytat, még mindig vannak hiányosságok. Hiányosságok vannak, amelyekre szeretünk volna rámutatni Természetesen egyrészt bizonyos fatípusoknál és fatermékeknél nincs kellő ellenőrzés, nem egyértelmű, hogy milyen területről, milyen erdőből származnak. Ugyanez vonatkozik a pálmaolaj esetében is, amikor kírtják az erdőket nagyon nehéz az, a, nehézkes az engedélyezési eljárás, és végül is azt is tudjuk, hogy a legalitási ellenőrzés nem tesz különbséget azon termékek között, amelyek tanúsítványjal rendelkeznek, és amelyek nem rendelkeznek a lánc minden egyes szakaszában tanúsítványjal. Az indonéz hatóságok és az egész faipari lánc valamennyi tagja igyekszik erőfeszítéseket tenni, de ez lesz az egyetlen lehetőség az Európai Parlament számára, hogy határozottan megmondja, hogy mit vár az Európai Bizottságtól. Szeretném elmondani, az Európai Parlamentnek a célja ebben az ügyben az, hogy az önkéntes partnerség és az engedélyek, amelyek kiadásra kerülnek, azok feleljenek meg a klímavédelmi, eh, biodiverzitási eh, szempontoknak, és ugyanakkor biztosítsák Indonézia fenntartható fejlődését. Köszönöm. Grazie la parola. Köszönöm szépen. És most Potosnyik biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, képviselő hölgyek és urak, mindenkit üdvözlök, jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek önök előtt, és ezt a nagyon fontos témát tárgyalhatjuk ezen a fontos utazáson, amit Indonéziával indítottunk el, 2006-ban kezdtük. A az önkéntes alapú partnerségi megállapodásról Dimas elődő úr volt, elődöm az ennek, ennek az indítványozója. Zsadó úrnak köszönetet mondok, és az árnyékjelentéstevőknek is az általuk elvégzett munkáért. Nagyra értékelem a munkájukat, és nagyon értékes hozzájárulásnak tartom. Mint minden tárgyalás esetében a végeredmény kompromisszum a folyamatban résztvevő felek érdekei közötti kompromisszum, és kompromisszum az ambíciók és a valós lehetőségek között is. Úgy gondolom, ez jó lehetőség, ezért nagyon örülök és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartottam, hogy a megállapodás aláírásakor a bizottságot, az Európai Uniót képviselhettem tavaly szeptember 30-án. Annak is örültem, hogy az Interbizottság egyhangulag a megállapodás mellett mellett szavazott, hogy a parlament hozzájáruljon a megállapodás aláírásához. A plenáris szavazás holnap lesz, nagyon kíváncsian várom az eredményét. Ami pedig ezt az állásfoglalást illeti. Szeretnék rámutatni a civil társadalom bevonásának fontosságába, a jogszerűségi rendszer nyomon követésében. Ezt egyébként a 13., 14., 17. és 18. pontok említik az állásfoglalásban. A civil társadalom bevonása alapvető fontosságú, hogy a rendszer hiteles legyen, és azért, hogy hatékony is legyen, kapacitás építésre van szükség, információhoz való hozzáférésre, és az erdészeti területekhez való hozzáférésre is, hogy az ellenőrzéseket el lehessen végezni. Az Európai Parlament ajánlásokat is tette ebben a tekintetben, ezeket fontosnak tartjuk. Az állásfoglalásban aggályokat is megemlítenek, például a hagyományos erdészeti erőforrások védelmét, illetve az erdészeti módszereket, de ezek tovább mutatnak már a bizottság hatáskörén az ilyen tárgyalásokban, úgyhogy a 21. bekezdésben említett megoldásokat nem kellene összekapcsolni a, az engedélykiadási rendszer működésével. Ahogyan a 90. cikk említi, a bizottságot felkéri arra, hogy beavatkozzon egy szuverén állam belügyeibe, de mi ezt nem tartanánk szerencsésnek de az összességében pozitív üzenetet üdvözöljük a parlamenti állásfoglalásban. Elnök úr, elnök asszony, nagyon fontosnak tartom ezt a megállapodást, nagyon nagy kíváncsisággal tekintek a közös vita elébe, és köszönöm, hogy a parlament ilyen komolyan kezelés, ilyen komolyan közelítette meg ezt a fontos ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Arsenis úr következik a Fejlesztési Szabizottság nevében. Biztos úr, kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy ma a FLECT megállapodásról beszélhetünk, mert ez ami egy nagyon fontos országgal jön létre, Indonéziával. Itt vannak ebben az országban a legfontosabb esőerdők, amelyeket sajnálatos módon nagyon gyorsan kiírtanak, tehát ez a FLECT megállapodás rendkívül fontos, hiszen ez reményt ad arra, hogy ez a nagyon fontos természet erőforrások kiaknázása lelassul. Zsadó úr a jelentésben azt kérte, hogy a bizottság nyomesse, kövesse nyomon azt, hogy hogyan működik a az indonéz rendszer, és hogy ezáltal a FLECT megállapodás megfelelően fog -e működni. Úgy vélem, hogy mindenképpen méltatni kell ezt az európai eszközt, a FLECT megállapodást, akárcsak számos más kereskedelmi megállapodás, a FLECT megállapodás, és egy olyan megállapodás, amely egyfajta bilaterális megállapodás, egy olyan bilaterális megállapodás, amely figyelembe veszi a nemzetek szuverén jogait, a széles körű szereplők bevonásával történt. Ugyanakkor szeretnék kritikát is gyakorolni, és kihasználom azon minőségemet és a jelentéstevője vagyok um, az erdőgazdálkodásra szóló zöld könyvnek, és el kell mondjam azt, hogy az erdővédelmi zöld könyvvel kapcsolatos javaslatainkat az Európai Bizottság nem vette figyelembe. Egyetlen egy olyan jogi eszköz sem vezettek be, amit az Európai Parlament javasolt, és szeretnék ezzel kapcsolatban is választ kapni a biztostól. Köszönöm szépen, akkor most a különböző politikai frakciók nevében a néppárt kap először szót, Köztinger asszony. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr! Ma egy nagyon fontos megállapodásról beszélünk, amely fő részét képezi az Európai Fenntartható Erdőgazdálkodási Stratégiának. A az önkéntes szabadkereskedelmi megállapodása a faiparága foglalkozó harmadik országokkal nagyon fontos. Ez hozzájárul a legális fakitermeléshez, feldolgozáshoz az, azokban az országokban, ahol megkötjük ezeket a megállapodásokat. Fenntartható lesz eh, a bánásmód a különböző természeti erőforrásokkal ezáltal. Ezen kívül a FLECT megállapodással hatékony faimportra kerül sor. A FLECT megállapodás nem egy önálló megállapodás, hanem ez része az Európai Unió azon harcának, hogy megakadályozza az illegális fakitermelést, illetve az ebből fakadó negatív hatásokat. Világszerte minden más, második másodpercben illegálisan kírtanak egy focipálya méretű erdőt. A környezetvédelmi szervezetek úgy becslik, hogy Indiában több milliárd Európá, euró értékben adnak el fát. A fenntartható fejlődést ez gátolja. Az ilyenfajta megállapodás ami létrejött az EU, illetve Indonézia központ, ezt próbálja megakadályozni. Indonézia nagy lépést tesz az illegális fakitermeléstől az engedélyeztetett fa kitermelés irányába. Hogyha látjuk Indonézia helyzetét, akkor nem szabad kettős mecével mérnünk. Sok mindent javítottak már, viszont még továbbiakban is javításra van szükség. Az, hogy Indonézia a saját erdő gazdálkodásának fenntarthatóságát helyező terbe, ezt dicsérni kell. Az erdőgazdálkodás infrastruktúrája kapcsán további javításra van szükség, úgy vélem, hogy az előttünk lévő megállapodása az Európai Parlament aggájait sikerült eloszlatni, az engedélyeztetési rendszerrel foglalkoztunk, amely az hatékosságot csak javítani fogja. Ezen kívül az érdekeltekkel és konzultáltunk, és kiálltunk a civil társadalom bevonása mellett, és megvizsgáltuk a benszülött lakosság, illetve a környezet helyzetét, és így ez az önkéntes megállapodás tekintetében az Európai Parlament mindenképpen ezt támogathatja. Köszönöm. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen. Az SND nevében Martin Orr két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni azon kollégákhoz, akik köszönetet mondtak Zsadó kollégának ezért a munkáért, de nem csak ehhez, hanem a Libéria, Kamerun és egyéb ügyekben is már nagyon jó munkát végzett. Ez mindenképpen egy borzasztó nagy kihívás, de feltétlenül foglalkoznunk kell ezzel, hogyha meg akarjuk akadályozni a biodiversitás és a e, e, felszámolását és az erdők kivágását. Felelősségünk van, és etikusan kell kereskednünk nem pedig azt tenni, hogy, hogy egyesek teszik, nem tudjuk, hogy honnan származik a szálfa, hát mit tegyünk. Az egyik kérdés az Európai Unióban fontos, hogy a, nem a az erdőírtásból származik a pénz, amit nyernek a fatermékeken. Ahogy már sok kollega elmondta, a Indonéziában van az egyik legnagyobb első erdő, és a legnagyobb kihívás is itt van. Különösen fontos a korrupció kérdése elismerem azt a tényt, hogy az indonéz kormány komoly lépéseket tett, hogy megpróbáljon az illegális fakivágás ellen fellépni tett lépéseket annak tekintetében is, hogy az importot is megfelelően ellenőrizzék, és hogy a legálisan szállítsák csak ki a szálfát Indonéziából. De Indonéziának sokkal többet kellene még tennie. A tárgyalások úgy kezd tettek meg, hogy egy egységes útvonalat jelöljünk ki, de fontos, hogy a civil szervezetek is megfelelően ellenőrizhessék a az ütemtervet. Remélem, hogy az engedélyezési rendszer a kiskereskedőknek és a kis feldolgozóknak is elfogadható módon fog működni, és nem csak a nagy vállalatok tudnak előnyt szert tenni. Az biztos, hogy az indonéz kormány jó úton halad, de a bizottságnak és, és mindenkinek azon kell működnie, hogy ez sikeres legyen. Grazie. Köszönöm szépen. Böder asszony következik két percben az Áder részéről. Azok számára, akik számára agasztó volt a trópusi esőerdők pusztulása. Üdvözölnünk kell ezt a megállapodást, hiszen tudjuk, hogy az ott élő emberek, állatok és ökoszisztéma függ ezeknek az erdőknek a túlélésétől. Ez olyan kötelezettségvállalás az EU részéről, hogy a trópusi fa kivágást fenntarthatóvá teszi, és nyomon követhető módon engedi csak meg. Ez eddig jó, de Indonézia szabályozásával kapcsolatosan aggájaink vannak az úgynevezett tanúsítási rendszerrel kapcsolatosan. Ez előrelépés és üdvözlendő, de nagyobb politikai kötelezettségvállalásra van szükség, hogy a szankciók erősebbek legyenek azokkal szemben, akik megszegik a szabályokat. Annak is tudatában kell lenni, hogy a trópusi fa 10%-a kerül csak Európába, 90%-a sokkal alacsonyabb környezetvédelmi szabályokkal működő országok felé irányul. Olyan gazdaságokról beszélünk, amelyek úgy gondolkodnak, hogy legyen ma profit, és a holnapról ne gondolkodjunk. A széndiokszid kibocsátás mindenki számára fontos probléma, ezért ennek a megállapodásnak a megalkotása előrelépés, de csak kis előrelépés az erdők védelmében, és abban az irányban, hogy az indonézek a többi partnerükkel is ugyanilyen megállapodásokat kössenek, de nyilván ezzel a megoldással még nem oldottunk meg minden problémát. Köszönöm. Pogu. Köszönöm szépen a Guen nevében Murphy úr következik. Köszönöm elnök asszony. Robin Green egyszer azt mondta, hogy a természetben nincsenek sem ö, díjak, sem pedig ö, büntetése, csak következmények. A biodiverzitás számára, a benszülettek számára, mindenki számára vannak következmények. Az erdőírtás ember által létrehozott, ez gyakran korrupcióból, pénzmosásból táplálkozik, illetve a profit hajhászásából. Amit Indonéziában láthatunk, az ijesztő. A termelés miatt egyre inkább kiírtják az esőerdéket, a Ferrero, az Unilever, a Nestlé, a Mondelez, a korábban Kraftnak hittek, a Hershey és más cégek is a, azok, akik ezért felelnek, én támogatok minden olyan intézkedést, amely az illegális fakitermelést akadályozza, illetve gátolja azt, hogy az EU piacára kerüljenek ezek a termékek. Viszont látni kell azt, hogy a rendszerben vannak még hibák, a független civil társadalmi ellenőrzésre szükség van, meg kell a korrupciót, illetve a pénzmosást. Én támogatom az jelentéstevő eredeti elképzelését és minden felhígítást ellenzek. Grazie, ora il catch di AI. Eh. Köszönöm szépen, most pedig a catch di AI következik, Biland kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én Indonéziával való megállapodást mindenképpen támogatom. Kereskedelmi szempontból világos, hogy erőfeszítések történtek az erdőgazdálkodás fenntarthatósága irányába. Ez a megállapodás Indonézia egy nagyon fontos faexportőr, ugyanakkor a gazdálkodása az erdők eltűnéséhez vezetnek. Ez a partneriségi megállapodás csak az európai piacon fogja biztosítani azt, hogy az idérkező fa legális foszilis forrásból származik. Reméljük, hogy ez bizonyos mértékben fogja segíteni a spekuláció és a korrupció leküzdését ebben az országban. Grazie. Eh. Köszönöm szépen. Most a biztos úr kapja meg megint a szót. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a parlament tagjainak, képviselőinek hogy támogatják ezt a megállapodást, és felhívták a végrehajtással kapcsolatos aggájaikra a bizottság figyelmét. Úgy gondolom, hogy világosan kell fogalmaznom, hiszen önök is világosan fogalmaztak, Indonézia, na, Indonézia nagyon fontos ország számunkra, ezért megéri ezt a sok erőfeszítést, és nagyon örülünk, hogy megállapodásra jutottunk ilyen módon, ahogy ez megtörtént. Tudjuk, hogy jelentkeznek problémák, ezek a problémák megvannak, meg kell őket oldani, de azt is tudjuk, hogy az indonéz fél sokat tesz ezeknek a problémáknak a megoldásáért, ennek tudatában vagyunk, és annak is, hogy a végrehajtás alapvető jelentőségű lesz. Hozzá kell tennem, hogy Indonézia ugyanezt a rendszert alkalmazza majd más piacokra való export tekintetében is, például a kínai export tekintetében. A bizottság Örömmel tesz majd jelentést az Európai Parlamentnek a végrehajtás haladásáról. Beszélek most a TECT megállapodásról, FLECT megállapodásról Indonéziával, illetve azokra az agályokra is ki szeretnék majd később térni a beszámolóimban, amelyeket önök megemlítettek az állásfoglalásban. Mivel konkrétan rákérdeztek az erdészeti stratégiára, azért ezt külön meg szeretném említeni. Szeretném az önök által említett tényeket közelebbről megvizsgálni. Arról nem tudok beszélni, amiről nem kaptam pontos tájékoztatást, de hogyha ezekre a kérdésekre választ kapok, akkor én is szívesen reagálok az önök kérdéseire. Jelen pillanatban csak annyit tudok mondani, hogy tudom, korlátozottak voltak a lehetőségek a tagállamok számára, amikor elrészeti kérdésekről tárgyalunk, következetesen emlékeztetnek minket mindig a tagállamok, hogy ez a szubszidiaritás szabálya alá esik ez a kérdés, ezért a tagállamok véleményét figyelembe kell vennünk, de meg fogom vizsgálni ezt az ügyet, és válaszolni is fogok a kérdésükre összefoglalva. Úgy gondolom, hogy a fő üzenet, amit a parlament felszólalásaiból levonhatok, egyértelmű. Az indonész partnereinkkel együtt illetve az európai tagállamokkal együtt, amelyek támogatják ezt a kezdeményezést. A bizottságnak ambiciózusnak kell lennie, hogy végrehajtsa ezt a megállapodást és építsen erre. Ezzel közelebb kerülünk végső célunk teljesítéséhez, hiszen kétségen túl az a célunk, hogy fenntarthatóan lehessen kezelni az indonéz erdészeti erőforrásokat, és hogy gondoskodjunk azokról, akik ezekből élnek. Köszönöm. Köszönöm szépen az előadó Zsadó képviselő úr kapja meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kedves kollégák, köszönöm kedves biztos úr. A célja ennek az állásfoglalásnak, önök is megértették, nem az volt, hogy újabb feltételeket, jogi feltételeket szabjunk a partnerségi, önkéntes a partnerségi megállapodáshoz. Van egy megállapodás, vannak jogi feltételek, amelyek kötelezik a feltételeket, és a parlament célja nem az volt, hogy továbbiakat javasoljon és ezzel jogi zűrzavar teremtsen. A célja a parlamentnek, hogy egyes kollégák is elmondták, hogy biztosítsuk azt, hogy a a FLECT engedélyek, amelyek majd kiadásra kerülnek, azok valóban garantálják az európai állampolgároknak, a fogyasztóknak és az európai hatóságoknak is azt, hogy az adott fa az valóban fenntartható rendszerekből származik és nyomon követhető és megfelelő jó körülmények között jogszerűen került előállításra. Nyilvánvaló, hogyha azt tapasztaljuk egy egyszer csak, hogy a FLECT engedélyek nem felelnek meg a valóságnak, a kiírásnak, akkor az egész FLECT rendszer kérdőjeleződne meg. Ezért nagyon fontos az Európai Parlamentnek az ajánlása és szeretném hangsúlyozni, és ugyanakkor megköszönni a kötelezettségvállalásokat, hogy eljöttek az Európai Parlamenthez, elmondták nekünk, hogy milyen erőlépések történtek az indonész fél részéről az ellenőrzés területén, hogy ezzel biztosítsák azt, hogy honnan származik a fa. Mi pedig az Európai Bizottság, mi magunk és Indonézia hatóságaival együtt biztosítsuk az erdő megmaradását, a biodiverzitást, és az ott élő lakosságoknak a, az élőhelyét, illetve megélhetési forrásokat Köszönöm szépen! Grazie! Köszönöm szépen! Érkezett egy állásfoglalás indítvány. A közös vita ezáltal lezárul, és az állásfoglalás indítványról holnap fogunk szavazni 12 órakor. rátérünk az utolsó napirendi pontunkra, szóbeli választ igénylő kérdés az Európai Bizottság irányába, a Svalbard szigetcsoport és halászati erőforrásai.